Ja. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kedves kollégák, üdvözlöm mindannyiukat a mai, ma délutáni ülésünkön. Mindenek előtt Gégen Quinn biztos urat szeretném üdvözölni körünkben, akivel a négyes napi rendi pontot fogjuk megvitatni. De ezelőtt még van néhány egyéb szervezési pont, amelyről beszélnünk kell. Először a napi rendünkről kellene egy-két szót ejteni. Egy pontot megválasztott, megcserélünk, az ötöst a hatossal megcseréljük. Remélem senkinek nincs ezzel problémája. Ez valamiért most így lesz. Ezen kívül a jegyzőkönyvvel kapcsolatban senki nem szólalt fel, tehát ezt elfogadhatjuk. És két-három mondatot szeretnék kivételesen mondani az elnöki közlemények alatt, mégpedig azzal a kéréssel tenném ezt, hogy ezt a frakcióban is mondják majd el, és biztosan még vissza fogunk térni erre a kérdésre. Az első pont... <laughs> Az első pont az az, hogy a trilógust a gazdaság, európai gazdasági fellentési tervvel kapcsolatban lezártuk. Brent asszony, aki a jelentéstevőnk volt, nagyon sokat tett ezért, és számos más kollega tárgyalt, és nagyon is remektek a tárgyalások alatt, nagyon nehéz volt dűlőre jutni a tanácssal, hiszen itt ö, ö, lehetett volna más eredményre is jutni, de mindenképpen szeretnék gratulálni az elért eredményhez. Második megjegyzésem az elnökök értekezletén Strasbourgban nagyon hosszasan tárgyaltunk az első olvasati megállapodásról, és itt két-három dolgot szeretnék kiemelni, amely szerintem igenis fontos. Először is értékeltük azt, hogy az első olvasati egyez, megállapodás mennyire jön létre, és ennek kapcsán érdekes az, hogy egyre gyakrabban előfordul eh, az, úgy gondolom, hogy 70%-ban fordul ez elő, és még nem is a szám fontos, de én attól félek, hogy és ezt elmondtuk a frakcióállnokoknak is, hogy ügyelnünk kell arra, hogy nehogy egyre több eh, ilyen első olvasati megállapodás veszélyeztesse a demokratikus folyamatokat, hiszen az egyes képviselőknek egyre kevesebb esélye van arra, hogy beavatkozzanak, és hosszú távon szerintem ez nem annyira jó. Volt még egy másik gond is, mely szerint számos szakbizottság, például a jogi szakbizottság néhány részletben eh, szavaznak, amelyek nem is vitatottak, ahol igazából többség van. Nem lehet ezt az utat választani igazából, és ezért utalnék arra, hogy nagyon fontos az, hogy ezen dolgozzunk. Az is helyes, hogy ezt korrigálni szeretnénk, hogy ez ilyen mértékben ne forduljon elő. Szeretném azt is, hogyha minden tagnak megadnánk az, e, az eljárás szabályzatot, mert hogyha ilyen első avasati megalapodás van, akkor bizonyos lépéseket be kell tartanunk, és ezt sem teszik mindig szabály szerint meg. Hogyha már van egy ilyen első olvasati megállapodás, akkor biztosnak kell lenni abban, hogy betartsák ezt az eljárást helyesen, és örülnék annak, hogyha a titkárság minden képviselőnek szétosztaná ezeket a szabályokat. A harmadik megjegyzésem pedig arról szól, amiről a koordinátorok is hosszasan beszéltek. A Környezetvédelmi Szabizottság részéről van egy saját kezdeményező jelentés, azon közleménnyel kapcsolatban, amit a bizottság adott ki a üvegházi gázokat illetően. Úgy gondolom, hogy itt mi az 51-es bekezdés alapján részt kell ebben vennünk. Nem lehet az, hogy az NV csak egyedül foglalkozon ezzel a témával, hiszen ez hozzá is kapcsolódik ez a téma. A múlt, elmúlt hónapokban már volt ezzel kapcsolatban probléma, mert be is nyújtottunk egy kérvényt erre, ezt az ENVI elutasította, meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk tovább eljárni ezt illetően. Az ENVI elnökével Jó Leinennel beszéltem, és ő azt mondta, hogy az 50-es cikket alkalmazzuk. Én azt mondtam, hogy beszélhetünk erről, hogyha biztosítják azt, hogy megmondják azt, hogy milyen területeken leszünk illetékesek. Tehát rendesen le kell fektetni azt, hogy milyen témák esetében vagyunk mi illetékesek, például az ipar, a kutatás területén, az energia területén mi vagyunk illetékesek, és csak is mi. A titkárság megkapta azt a kérésemet, hogy írják fel, hogy melyek a mi területeink, és ezt közöljük a Környezetvédelmi Bizottsággal is, és azt kérjük tőlük, hogy ellapodjunk meg ebben, hogyha ez sikerül, akkor még készek vagyunk a kompromisszumra, de csak akkor. Nem lehet az, hogy csak a témák egy részével foglalkozzunk mi. Egyszer-kétszer ez már megtörtént, és ezért szerintem sokkal intenzívebben meg kell ezt néznünk. Ez volt az utolsó megjegyzésem. Van Brandt asszonynak már gratuláltam a három oldalú egyeztetést illetően, most már itt van, tehát megismétlem a dicséretet, nem volt könnyű a munkája, de aztán mégiscsak sikerre vitte ezt majdnem mindent elmondtam már, hogy szerettem volna a közleményeket illetően. Hogyha nincsenek megjegyzéség, akkor rá is térünk a negyedik napi rendi pontra, mégpedig igen, eh, Quinn biztos úrral folytatott tárgyalásunkra, aki a tudományért, innovációt felelős biztos, és azt javasolnám a biztos úrnak, hogy először is röviden tartson egy bevezetőt, utána pedig néhány kérdést felteszünk, neki, persze figyelemet veszük az időt is, nehogy túlhaladjunk a kiszabott időn, de először is hagyd üdvözöljem a biztos urat, és övé a szó. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Kedves szakbizottsági tagok, szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy ma délután találkozhatom önökkel. Áttekintem az Európai Bizottság 2011-es munkaprogramját a kutatás, innováció és tudomány területén, illetve az ászlóshajó kezdeményezésről is beszélek, amelyet a bizottság október 6-án fogadott el. A 2020-as stratégia, illetve az Innovációs Unió fényében a következő keretprogramnak a fenntartható és inkluzív növekedéshez kell hozzájárulni, és ezért a társadalmi változásokkal foglalkozni kell. Azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehetne elérni, hogy a finanszírozás nagyobb hatással legyen az innovációra, és növelje az innovációt. Az európai innovációs partnerségekre különös figyelmet kell fordítanunk, de néhány perc múlva majd erre rátérek. Egyszerűsíteni kell a dizájnt és az a megvalósítást is, de természetesen a 8. keretprogramban arról sem szabad megfeledkezni, hogy 2014-re az európai kutatási térséget kiteljesítsük. A 2007-es keretprogram félidős értékeléséből sokat tanulhatunk, és majd beépíthetjük a tanulságokat a 8. keletprogram kialakításába néhány kérdés még megmaradt a 8-as keretprogrammal kapcsolatban. Milyen legyen a szerkezete, mik legyenek a prioritások, és milyen eszközöket használjunk a 2020-as stratégia elérésére, illetve hogyan tudjuk a legjobban megvalósítani az Innovációs Uniót. Az Érdekeltekkel széles körű konzultációt folytatunk majd, mielőtt a bizottság a 8-as keretprogram javaslatát lezárja. Ez a konzultáció egy közleményre alapul, a közleménybe pedig azokat a kulcsfontosságú kérdéseket tesszük be, amelyeket 2011-re fogadunk el. A jogalkotási javaslat benyújtása a 8-as keretprogrammal kapcsolatban a 2011-es év végére várható. Tehát a kutatási térségről először is. Sajnos az előrehaladás elég lassú most már a Lisszaboni szerződés az ERA, az Európai Kutatási Térség jogalapját megerősítette, és azért az Innovációs Unió 2012-re benyújtott javaslatai alapján azt javasoljuk, hogy a kutatók mobilitása előtti akadályokat távolítsuk el 2014-ig, és javítsuk a határon átnyúló együttműködést. A kutatási térség kereteit remélhetőleg a következő keretprogram feltételeivel azzal együtt fogjuk megvalósítani, észben tartva az Innovációs Unió és a 2020-as stratégia kezdeményezéseit, különös figyelemmel a digitális napirendre, a fiatalság mozgásban programra, az iparpolitikákra, az új készségek és munkahelyteremtésekre vonatkozó célkitűzéseinkre és az egységes piac megerősítésére. Az Európai Bizottság az Európai Parlamenttel teljes mértékben együtt kíván dolgozni, először 2011-ben egy konzultáció során, és utána pedig 2012-ben a kutatási térség kereteinek a benyújtásakor. Végül pedig 2011 végéig az Európai Bizottság elő fog állni az Európai Biogazdasági Napirenddel, amely innovációra szólít fel, az erőforrások hatékonyabb előforrás felhasználására 2020-ig. Ez az Innovációs Unió egyik teljesítendő célkitűzése. Az Európai Bizottság az ipari és mezőgazdasági biogazdaság minden területét lekívánja fedni. Most pedig az Innovációs Unió zászlóshajó kezdeményezésről szeretnék néhány szót szólni, amelyet a bizottság október 6-án fogadott el. Széles körű konzultációt folytattunk arról, hogy milyen javaslatok és konkrét lépések szerepeljenek ebben a kezdeményezésben. Nagyon sok javaslatot és megjegyzést kaptunk, és természetesen figyelembe vettük a saját elemzésünket is. Az EU innovációs ökoszisztémájának a gyengeségeit és erősségeit vizsgáltuk, és végül tíz kulcsfontosságú elemre jutottunk. Először is a bizottságnak javítania kell a finanszírozáshoz való hozzáférést, így a határon átnyúli kockázati tőkerendszereket, meg kell erősíteni, illetve az Európai Beruházási Bankot, hogy jobban hozzá lehessen férni a kockázatmegosztási finanszírozási eszközhöz, és az innovatív társaságokat lehessen támogatni a befektetőkön keresztül. A második kulcsfontosságú dolog, a meglévő kutatási kezdeményezéseket megerősítjük. Az európai és nemzeti kutatási politikákat jobban összehangolni illetve kíván, még azt is el szeretnék kérni, hogy az akadályok a kutatók mozgása elől megszűnjenek, és például a nyugdíj jogaik hordozhatók legyenek. Ez azt is jelenti, hogy az államilag finanszírozott kutatáshoz javuljon a hozzáférés. A hetedik keretprogram utódja a nyolcadik, majd úgy, alakul, úgy ö, alakul ki, hogy a 2020-as stratégiát támogassa. Az Európai Bizottság pedig a közös kutatóközpontban keresztül kívánja megerősíteni a politikák tudományos alapjait. Harmadik lépés. A bizottság létre fog hozni egy európai dizájntestületet, illetve egy európai kiváló dizájn megjelölést. A negyedik. 2011-ben a bizottság egy európai közszféra innovációs scoreboardot kíván bevezetni. Ez egy kísérlet amelynek során a társadalmi innovációt megvalósító társaságokat kívánjuk támogatni, és az Európai Szociális Alap programjaira kívánunk összpontosítani. Az ötödik. A bizottság azt javasolja, hogy az innovatív termékek esetében a közbeszerzésre legyen külön finanszírozás ez a piac körülbelül 10 milliárd eurót ér évente, és olyan innovációkat támogat, amelyek a közszolgáltatásokat javítják. Az Európai Bizottság támogatást nyújt a tagállamoknak, hogy hogyan lehet különböző tagállamokból érkező társaságokat szerepeltetni. Hatodik. Az Európai Bizottság a normák meghatározását is felkívánja gyorsítani és modernizálni, hogy az interoperabilitást javítsa és az innovációt támogassa. Hetedik a szellemi tulajdonra vonatkozó rendszert modernizálni kell. Hogyha bevezetnénk az egységes szabadalmat, akkor 250 millió eurót tudnánk megtakarítani évente a vállalkozásoknak. 2011-ben tehát a bizottság javaslatot fog tenni a szabadalmakra és a licenszekre vonatkozóan. Nyolcadik. A strukturális finanszírozásra szükség van, és a bizottság a tagállamokat segíteni kívánja, hogy jobban tudják felhasználni a strukturális alapok 86 milliárd eurónyi összegét, amely a 2007-2013-as időszakra érhető el kutatási és innovációs célokra. Az innovációra fogunk jobban összpontosítani, és 2011-ben fogja a bizottság áttekinteni az állami támogatások keretrendszerét. 9-es. A bizottság összegyűjtött 25 mutatót, amelyet a teljesítmény scoreboardban, a teljesítmény mérő táblázaton fogja, fog szerepeltetni a kutatás és innováció mérésére egy új mutatót szerepeltettünk a 25 között, amely az innovatív társaságok létszámának a növekedését figyeli. Ezt az elkövetkezendő két évben fogjuk kifejleszteni. A tizedik pont pedig az európai innovációs partnerségek. Európai szinten, nemzeti, regionális szinten, a magán és a közszféra között. Csak ezeken a partnerségeken keresztül válhat Európa vezető hatalommá a világon. Szükség van a kutatásfejlesztés finanszírozásának a támogatására, a beruházások koordinálása, koordinálása, koordinálására és a kereslet mobilizására. Kísérleti partnerségi programot vezetünk be az aktív és egészséges idősödés témájában 2011-ben, de foglalkozunk még olyan területekkel, mint az energia, az intelligens városok, a mobilitás, a víz hatékony felhasználása, a nem energiafelhasználó nyersanyagok, illetve a fenntartható és produktív mezőgazdaság. Biztosítom önöket, hogy az Európai Bizottság az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal és a tanácssal szoros együttműködésben fog dolgozni annak érdekében, hogy ezeknek a partnerségeknek az irányítási struktúráit megvizsgáljuk. Az Innovációs Unió zászlósajó kezdeményezést a tanács október 12-i ülésén vitattuk meg, és a következtetéseket a november 26-ai ülésen vonják le. Barózó úr az Európai Tanács elé decemberben járul majd, és erről az Innovációs Unió kezdeményezésről beszél. Én tudom, hogy Merkis Judit a szakbizottságban a témáért felelős előadó, és örömmel várom a vele végzett munkát. Az innováció, a fenntartható növekedés, illetve a zöld társadalmak kulcsa, és én nagyon remélem, hogy Barroso úr kezdeményezése támogatásra talál az Európai Parlamentben, és így az Innovációs Uniót megvalósíthatjuk a gyakorlatban is. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen! Castillo asszony kérte a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos asszony, a frakcióm nevében és saját nevemben is szeretnék köszönetet mondani, hogy megjelent ma a szakbizottságunk elő röviden. Két kérdést szeretnék feltenni, illetve egy kérdést és egy észrevételt. Először az észrevétel. El kell mondanom, hogy a véleményünk az, hogy elégedettek vagyunk azzal, ahogyan itt elhangzott, most is és korábban is hangoztatta ön, a korábban feltett írásbeli kérdésekre válaszképpen is, vagyis, hogy a 25 indikátort meghatározták az innováció szempontjából, illetve különböző ellenőrzési listákat is kialakítottak az innovációval összefüggésben. Úgy gondolom, ez lényeges előrelépés a gyakorlatban is, és nagyon érdekes. És van egy kérdés, amit szeretnék felvetni, és ez az ITER projekt haladásáról és finanszírozásáról szól. Ahogyan ön is említette, a bizottság az, az erre vonatkozó nyilatkozatában korábban azt említette, hogy növelni fogja a hozzájárulást 2,7-ről 7,3 millióra, a 2007-2020-as időszakban. A kérdésem az, hogy a rövid távú finanszírozásban figyelembe veszik -e ezt a több éves felülvizsgálatot, illetve a hetedik keret program értelmében ezt a 470 milliós keretet röviden csak az ITER finanszírozásáról szeretnék érdeklődni, milyen irányban halad, hiszen ez problémát vethet fel, amit ebből a, az 1A költségvetési sorból in, finanszíroznak, itt ezzel kapcsolatosan kérdések mehe, merülhetnek fel a jelenlegi fázisban, amelyben az ITER áll. Éppen ezért a kérdésem, hogyan lehet majd garantálni a hetedik keret program finanszírozását a terveknek megfelelően, és hogyan alakul majd az ITER finanszírozása Ahogyan már a szakbizottság tagjaival is egyeztettünk erről, ez egy nagyon érdekes eh, kérdés, és ezért szeretném, hogyha tisztázná, mire várhatunk ebből a szempontból, Kalász úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam mondani valóját, és nagyon érdekesnek is tartottam két kérdésre szeretnék kitérni, és két kérdésem is volna, vagy inkább kérdésként fogalmaznám meg ezeket. Lehet, hogy nem jól tájékoztattak, de egészen a mai napig nem tudtam felderíteni, mi történt a Lisszaboni stratégiával. Nincsenek olyan tények, amelyek arra mutatnának, nincsenek olyan adatok, amelyekből tudnánk, mi történt a Lisszaboni stratégiával, és most már itt is a 2020-as stratégia Európa számára. A kérdésem tehát, a Lisszaboni stratégia vajon átalakult, és ebből lett az Európa 2020-as stratégia? és azok, akik azt mondják, hogy kudarcot vallott a Lisszaboni stratégia, lehet, hogy csak ez plegykákból táplálkozik ez az értesülés. Nem várható-e az, hogy a 2020-as stratégia is kudarcba fullad? A második kérdésem a bizottsági közleménnyel kapcsolatos, aminek témája az Innovációs Unió. Az Európai Bizottság számára egy nagyon érdekes projekt, különösen a, kett, a hetedik fejezet második pontjával kapcsolatosan. Ki szeretnének fejleszteni egy egységes mutatószámot az innováció mérésére, hogy megkönnyíthessük a nemzetközi összehasonlíthatóságot. A jelentésben a bizottság úgy tűnik, arról akar minket meggyőzni, a magas szintű panel ajánlásaival kapcsolatosan, hogy két éven belül bevezetnek egy ilyen egységes innovációs mutatót. Az Egyesült Államok és, a, és Brazília már kifejlesztette azt a mutató rendszert, amely pontosan ezt kívánja mérni, összevetve az innovációt, illetve az gazdasági kibocsátás különböző vonatkozásait. Hogyha van egy ilyen mutató rendszer már, miért kell két évet várni rá? Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy a biztos asszony időt szorított számunkra. Két kérdésem volna. Az egyik a keretfinanszírozással kapcsolatosan. Nagyon fontos ez az én tagállamomban a kutatás és a fejlesztés szempontjából. Sokszor mondják a kutatók, hogy mennyire rászorulnak a, a, az EU finanszírozásra. Caballero asszonynal együttműködtem a hetes keretprogram egyszerűsítéséről. A kérésem az volna, hogy milyen lépéseket terveznek a gyors megvalósítás érdekében. Az egyik ajánlás az volt, hogy a résztvevők használhassák szokásos elszámolási gyakorlatukat. Általában átlagos személyzeti költségekkel használj, számoljuk el ezeket a költségeket, és ez nehézségekhez vezethet. A második kérdésem, említésre került korábban az a lehetőség, hogy kineveznének Európa számára egy tudományos főtanácsadót. Ezzel az elképzeléssel kapcsolatban vannak-e fejlemények? Meg. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen, és köszönöm biztos asszony, hogy bemutatta az Innovációs Uniónak ezt a zászlóshajó kezdeményezését. 2020-ban és az ezt követő időszakban ez nagyon lényeges kezdeményezés lesz. Van egy kérdésem. Nagyon fontos tisztázni az irányítási struktúráját ezeknek a partnerségeknek, de ezzel kapcsolatosan pontosítaná-e, hogy ezt a fajta irányítási struktúrát hogyan kívánják kialakítani, és valóban új eszközről beszélünk? Amennyire én tudom, ez nem új in- instrumentum, hanem egy megújított instrumentum. Lehet, hogy egy kicsit csak felpumpálták az imázsát, ez is érdekelne, ez a vonatkozás. A parlamentet hogyan kívánják bevonni ebbe a munkába? Már említette, hogy ez számunkra nagyon lényeges kérdés, milyen módon kívánják bevonni az innovációs partnerségek munkájába a parlamentet, és mi a szándék azzal kapcsolatosan, hogy a 2010-re vonatkozó társadalmi kihívásokkal hogyan tudunk szembenézni. Ez egy folyamatosan változó kérdés. A 2013-as kihívások lehet, hogy egészen mások lesznek, mint a maiak. Tehát, ami a partnerségeket illeti, Kalasz kollégával teljesen egyetértek. Nagy kérdés, hogyan tudjuk nyomon követni a fejleményeket, és hogyan tudunk építeni azokra az eredményekre, amelyeket korábbi partnerségek során már kivívtunk. Természetesen nagyon fontos a finanszírozás kérdése is a partnerségek szempontjából. Már említette a nyolcadik keretprogram kérdését, de nem tett említést a szipről, vagyis az innovációs programról. Hogyan kell ezt értelmezni? Nem akarok túlozni, de több ezer különböző forrása lehet az innováció finanszírozásának. Az Innovációs Unió mindent összevon majd, és hatékonyabb lesz, pragmatikusabb? Az erőforrások felhasználásának hatékonysága a finanszírozási hatékonyságot is feltételez. Beszélt az Innovációs Unióról, és a tudás átadásról is, ami az ötödik szabadság jogot valósítja meg, talán erről részletesebben is szólhatna, a tudástranszfert hogyan tudjuk elősegíteni az innovációs partnerséggel, vagy finanszírozási eszközökkel, hiszen ez kapcsolódik a szabadalmakhoz, illetve talán az egységes piac kérdéseihez is végül, de nem utolsó sorban Beszélt arról is, hogy hogyan lehet tehetségeket vonzani térségünkbe, beszélt a világ színvonalú egyetemi oktatásról, ezzel egyetértek, de az Európai Unió kompetenciái közé nem tartozik az oktatás, és enélkül ezzel a kérdéssel nem tudunk zöldágra vergődni, Lembasz úr. Köszönöm, és köszönöm az biztos asszonyt, és köszönöm ezt a dokumentumot az Innovációs Unióval kapcsolatosan nagyon biztatónak tartom, különösen a kihívások felsorolásával kapcsolatosan a társadalmi kihívásokat sorolja fel ez a dokumentum nagyon találóan. És az is nagyon tetszetős, ahogyan a nyílt hozzáférésről beszél a, a közfinanszírozott kutatásokkal kapcsolatosan, az EPR-ekről is beszél, az ERA-ról, az e RT-ről, és ezek nagyon fontosak ugyanúgy, mint a szabványok, például az elektromobilitással kapcsolatosan, nem sokára Kína alakítja ki a globális szabványokat, hogyha nem figyelünk, ezért ez nagyon lényeges. Aztán néhány észrevételt tennék olyan témákkal kapcsolatosan, ahol szerintem azért lehetne még csiszolni a dokumentumon. Reagálva az imént elhangzott észrevételre, az tehetségek vonzására, de amit még nyugtalanítóbbnak tartok, hogy nem tudjuk felhasználni azt az óriási tehetségbázist, amit Európa képvisel a fiatalok személyében, de én amikor a fiatalokról beszélek, akkor a bevándorló hátterű fiatalokról is beszélek. Ez egy óriási erőforrás lehet, és még mielőtt azon gondolkodunk, hogy kívülről vonzanánk be tehetségeket, tekintsünk körbe saját tehetségeink körében is. Ami a partnerségeket illeti, nem szabad, hogy ez egy olyan eszközzé váljon, amikor az ipart támogatjuk. A valódi partnerségnek mindkét vagy mindhárom oldalról kötelezettségvállalást is kell jelentenie, akár pénzügyi kötelezettségvállalás, nem csak Európa részéről. És az is lényeges, hogy és ezt is egyébként javasolni fogjuk a gazdasági és pénzügyi kérdések biztosnak, a makroökonómiai egyensúlytalanságok felmérése nyomán Reim biztosnak szeretnénk javaslatot tenni az energiahatékonysági kérdésekre nézve. Nagyon fontos, hogy ezeknek az indikátoroknak közvetlen gazdasági hatása is legyen, ezen majd tovább kell dolgozni. És ha már eh, az ITER eh, kérdése is felmerült, Két dolgot említenék. Először is ön korábban a szemevőszék tagja volt, és ezért tudja, hogy nem lehetünk elégedettek, hogyha egy olyan projektünk van, aminek már kezdete előtt megtriplázódott a költsége. Ez azért az irányítás gyengeségeire mutat rá, és figyelemre int. Nyilván ön eredményekre vár, ön egy igen eredményorientált személy, de ő tudja, hogy ez legjobb esetben is 50 év múlva jelennek majd meg ezek az eredmények, amikor én is ön is már nyugdíjasok leszünk. Ezért nagyon fontos ezt megvizsgálni alaposan, és hogyha nem is akarjuk leállítani ezt a dolgot, azért egy befagyasztás lehet, hogy hasznos lenne mondjuk tíz évre. Rendben, akkor ennyi hozzászólás volt. Kavályó asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is üdvözlöm a biztos asszonyt körünkben és szeretnék gratulálni a biztos asszonynak, illetve a bizottság szolgálatainak a nagyon jó innovációs kiemelt kezdeményezéseket illetően. Ezek nagyon konkrétak, ezek az elképzelések. És üdvözlöm a szociális innovációkat is, és az egész koncepciót, amelyek a korábbi dokumentumokban még nem jelentek meg. Az innováció a közférában ez nagyon fontos, nagyon fontos, hogy a közszolgáltatások innovációját is figyelembe vegyük. Szerintem a dokumentum gyenge pontja az az eszközök területe, hogy milyen eszközökkel lehet alkalmazni ezt a koncepciót. Főként itt a pénzügyi eszközökre gondolok. Az EU költségvetése nem rugalmas egyáltalán, vannak problémáink a költségvetést illetően, és a középtávú áttekintését is elvégeztük a költségvetésnek a múlt héten. Nagyon jó dokumentumot kaptunk, de ez egy alap az elkövetkező költségvetések számára. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi költségvetést kell megtartanunk 2013-ig, tehát a jelenlegi költségvetést néhány évvel ezelőtt hozták létre olyan kérdések, mint az innováció, és ez még nem volt annyira előtérbe helyezve, mint más kérdések, mint például a klímaváltozás. Tehát én attól tartok, hogy megvannak a nagyon fontos prioritásaink, azért, hogy szembe tudjunk nézni az előttünk álló kihívásokkal, viszont nincsen megfelelő pénzügyi eszköz emögött, és már elértük a 2020-ig tartó időszak fele távát is. Hát úgy gondolom, hogy a 2020-as stratégia csak akkor lehet sikeresen finanszírozott, és 2014-ig megoldódik ez a finanszírozás. A kérdésem az az, hogy milyen megoldást tudnak erre kínálni. Ez lenne az a kérdés, amelyet szeretnék önnek feltenni, biztos asszony. Köszönöm szépen, mondja az elnök tízen szeretnének még kérdést feltenni. Mindenkit arra kérném, hogy sokkal tömörebben tegyék fel a kérdésüket, és Van Nistelrooy úr meg is mutathatja, hogyan megy ez. Igen, köszönöm szépen ebben a stádiumban szerintem meg is lehet ezt tenni, hogy röviden beszéljünk, hiszen sok ideje lesz, sok időnk lesz még arra, hogy erről beszéljünk. Itt egy integrális megközelítésről van szó, számos tárcáról van szó az Európai Bizottságon belül ön, ön koordinált módon járt el, ez nagyon jó. Második megérzés, amit szeretnék tenni, az az, hogy a külső partnerek bevonása szerintem ezt jobban jelenbe kell venni a tagállamokban is, mert ez problémát jelentett a Lisszaboni stratégia kapcsán is nem volt világos a e, szerep elosztás. A pénzügyi eszközök. Azt látom, hogy a midterm review-ban összevonják az alapokat, hogy szinergiákat hozzanak létre a különböző alapok között. Ez megoldás lehet, de végezetül érdekes az, hogy az innovációt jelentett az is, ahogy a parlament a javaslat tette. Minden évben lennének kiemelt kezdeményezések a külső partnerekkel, és ezzel kapcsolatban tudná -e valamit mondani, hogy hogyan képzeli ezt el? Tehát mindenképpen egy újfajta párbeszédre van ö, szükség hogy nehogy csak papíron maradjon meg minden, mint Lisszabon esetében. Herzog asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm, hogy eh, eljött hozzánk. Szerintem csak egy nő tudja ezt így eh, elvégezni. Szeretnék eh, néhány pontot felvetni, de nem túl sokat ne aggódjanak. Az első a költségvetés kérdése lenne. Hogyan tudja a tanácsot is maga mellé állítani? Amit láthattunk a kutatásfejlesztés fejezet kapcsán a tanácsot illetően az 1A plusz 5A fejezeteket illetően, a kutatással kapcsolatban. Tehát hogyan, tudunk, hogyan tudjuk a tanácsot magunk mellé állítani, mert a pénzügyi eszközök nélkül nem fogjuk elérni a célkitűzéseinket négyre befejezzük a mandátumunkat, örülnének és véget ér a mandátuma, és egyértelmű eredményekre van szükség, és a világ nem fog ránk várni, csak azért, mert mi habozunk. Az ittert illetően egyetértek abban, amit mondtak, de itt van a nagy probléma, hogy minden nap problémák valami túlságosan nagy. A GMES, a Galileo, a szette minden, ami nagyobb, mint egy tagállam, azzal kapcsolatban mindig problémánk van. Az ITER pont egy ilyen projekt, azt szeretném megkérdezni, hogyan kíván eljárni ezen listákat illetően. Másik kérdés, magyarként nem tudom megkerülni ezt a kérdést, mit gondol ön, hogy a Magyarán is hogyan lehetne sikeres az innovációk kapcsán, hogyan tudunk előre mozdulni a különböző dossziékat illetően, és az elkövetkező hat hónapban hogyan látja itt a munkát majd. Mit gondol az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről, amelynek székhelye Magyarországon van, és azt is érdekelne, hogy hogyan lehetne ezt jobban kihasználni, vagy a legjobban kihasználni arra, hogy a lehető leghatékonyabban lépjen fel. Mit gondol erről? Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött, és mi mindenképpen segítünk önnek parlamentként, főként az egyeztetésben hogy sikerüljön megfelelő költségvetést elérni a kutatás és fejlesztés számára. Köszönöm szépen, Thomson úr következik, asszony következik. Köszönöm szépen a bevezetőjét, el, biztos asszony, nagyon érdekes volt szerintem. Sikerül most már modernizálnunk a kutatási programot, amelyet már próbáltunk elérni az elmúlt időben. Örültem annak, hogy az együttműködésre ezt a hangsúlyt a innovációt, illetően egész Európában, mert szerintem nagyon sokat lehetne elérni, hogyha kihasználnánk a hozzáadott európai értéket, akkor, amikor kicseréljük a tapasztalatainkat az egyes tagállamok között, kihasználnánk a kulturális diverzitást, amelyel itt Európában rendelkezünk. Másodszorban az is tetszett, amit mondott a közbeszerzés, illetve az innováció kapcsolatáról. Ha jól tudom, csak egy olyan országban, 25 tagállam közül, ahol tényleg van jogszabály a közbeszerzés, illetve az innováció között, ezt az Egyesült Királyságba vezették be. Szerintem nekik már van ezzel kapcsolatban tapasztalatuk, ezt ki lehetne az egész Európában használni. Lenne még három kérdésem azt mondta, hogy az Európai Kutatási Tanácsot erősíteni szeretné, ezzel egyetértek, de azt is szeretném tudni, hogy ön is úgy gondolja el, hogy az Európai Kutatási Tanácsnak sokkal nagyobb eszközöket kellene kapnia a teljes költségvetésből. A struktúrális alapokról, illetve a szinergiákról is beszélt a keretprogramok között. Erről nagyon sokat beszéltünk már ebben a szabadságban is. Szinergiát kell létrehozni a különböző támogatási programok között, de ha jól tudom, még nem igazán láttunk erre semmilyen fajta példát. Tehát érdekes lenne az elsősorban látni egy értékelést a szinergiák között a struktúrális alapok, illetve a keretprogramok tekintetében, és meg kellene nézni azt is, hogy vannak-e nehézségek vagy akadályok, hogy létrehozzunk egy ilyenfajta keretet. Utolsó sorban pedig koordinátor vagyok a Nőjogi Bizottságban, és szeretném azt tudni, hogy a női kutatókat szeretnék előtérbe helyezni, Informálnám önt arról is, hogy jelenleg a nemek és a kutatás témájában végzünk el egy jelentést. Paul asszony következik. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a biztos asszonynak ezt a nagyon részletes bevezetőt az innováció illetően. Szeretnék néhány kérdést röviden feltenni. Először is az, amit Vicky Ford mondott. Mindannyian tudjuk, hogy milyen pénzügyi nehézségek vannak az egyes tagállamokban jelenleg. Mit gondol, hogy az Innovációs Unió hogyan tud segíteni abban, hogy el lehessen kerülni a megkettőződéseket, a párhuzamokat? Számos tagállamban ugyanazokkal a témákkal foglalkoznak. El tudná azt mondani, hogy az európai programok hogyan tudnának segíteni a tagállamoknak abban, hogy sokkal hatékonyabbak legyenek, és hogyan tudnák a korlátozott támogatást még jobban kihasználni. Az innováció kapcsán megelmítik az energia tervet is arra, hogy szembenézzünk a kihívásokkal, de nem tudjuk, hogy ez az úgynevezett set plan, ez hogyan alkalmazható ebbe az innovációs Unióban, hogyan lehetne ezt integrálni. Örülnék, hogyha ezt megemlíteni harmadsorban. És a társadalmi változásokat illetően az is fontos, hogy nézzük az öregedéssel. Az Innovációs Unió hogyan fogja figyelembe a bizottság munkáját a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban. Mit gondol, hogy mi lesz a fő változás, amely majd ebből az új klinikai vizsgálatok vonatkozó irányából fakad? Ha jól tudom, a kabinetje foglalkozik az európai, illetve a fejlődő országok közötti klinikai vizsgálatokra vonatkozó termékek kapcsolatban is foglalkozik. Tika asszony. Președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru... Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony, köszönöm a bevezetőt. A következő kérdést szeretném ennek feltenni. Az innovációs politikákkal kapcsolatban. Szerintem a kis- és középvállalkozásokat támogatnunk kell. Azért, mert ezek a vállalkozások az Európai Unió gazdasági fejlődésének a motorjai. Amikor a kutatási támogatásokról beszélünk, én nagyon remélem, hogy együtt sikerül megnövelnünk a költségvetést a Galileo program esetében. Sajnos a jelenlegi finanszírozás, ami a navigációs rendszerekre vonatkozik. Ez nem elegendő, és így soha nem tudjuk kihasználni a Galileo projektekben rejlő lehetőségeket, hogyha ha nem tudjuk a megfelelő finanszírozást biztosítani. Szeretnék még valamit kérdezni. A vitát ki lehetne még szélesíteni, én egy új aspektus szeretnék ide bevonni. Tudom, hogy nincs elegendő idő, de szeretnék arról is kérdezni, hogy az elmúlt évtizedben sajnálatosan azt láthattuk, hogy az Európai Unió iparosodás, iparosodás ipara leépült, az innovációs lehetőségek ugyan megmaradtak, de az ipari lehetőségek a harmadik országokba kerültek, és azért, mert ott a termelési költségek olcsóbbak. Most tehát a következő problémával nézünk szembe. Az innovációs kapacitás ugye megvan, de a termelési kapacitás már nincs meg, és ezért aztán az Európai Unió a vesztese lehet a helyzetnek, az innovációs kapacitásaink is csökkenhetnek. És itt jön be az én kérdésem. Önnek mi a véleménye? az Európai Unió innovációs politikáját hogyan lehet az EU iparpolitikájába integrálni, mert szerintem ez a kettő nagyon szorosan összefügg. Az ipari termelés nagy része már áttelepült az EU-n kívülre, hogyha ez tovább folytatódik, akkor szerintem az lesz a kockázat, hogy az innovációs kapacitásaink is csökkennek, de másképp nem tudunk kikerülni a, vársá, a válságból. Ambiciózus célokat kell kitűzni, környezetvédő, ökológiailag hatékony iparpolitikát kell folytatni, és így tudjuk majd a jó munkahelyeket megteremteni Európában. Köszönöm. Jordans kolléga nem, kérdezi az elnök, akkor Odi úr. Merci, monsieur le président, et merci. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak is, hogy meghallgatja az európai parlamenti képviselők kérdéseit, és hogy ennyire odafigyelve reagál a mi felvetéseinkre. Néhány megjegyzés. Az első az iter kapcsolatban. Két dolgot én nagyon sajnálok. Az egyik az az, hogy a költségvetés most egy picit még mindig függőben van, tehát a költségvetés uralja a napi rendünket, és nem a gyakorlattal foglalkozunk a másik pedig a kutatási politika. Én el meg kell mondjam az elnök úrnak, hogy nem szeretnénk azt, hogy itt is a Költségvetési Bizottság uralja az egész témát. Mi parlamenti képviselők még nem voltunk elég aktívak az ITER témájában. Hadd tegyek néhány javaslatot. Ön ugye a tudományos kérdésekkel is foglalkozik, biztos asszony. És tudjuk, hogy az emberiség előtt álló nagy kihívásokra csak a tudomány tud majd választ adni. És ezért a tudományt és az etikát össze kell kapcsolni, nem lehet felelőtlen tudományos tevékenységet folytatni, és ez igaz a atomenergiára és a vele kapcsolatos politikákra is. Tehát a, egyfajta etikai üzenetet is kell, hogy küldjünk a társadalom felé, ami a kutatást illeti és a fejlesztést illeti. A pénzügyi tervvel kapcsolatos tárgyalásokról hol kollégámhoz csatlakozom, és kérdezem öntől, hogy mi a véleménye, hogyan lehetne jobban bevonni a közösséget a döntéshozásba. Nagyon fontosak itt a tagállamokkal folytatott tárgyalások. és nagyon széles körű megközelítést kell alkalmaznunk. Ugye 27, hogyha a védelmi politikára gondolunk, vagy a vámunióra, itt van a 27 különböző tagállam, 27 különböző hadsereg, 27 különböző adópolitika, 27 különböző ingatlanpolitika, szociálpolitika, és így tovább. És ugyanez igaz a kutatásra is. Az Európai Számvevőszék és az egyes nemzeti szemvevőszékek vizsgálhatnák ezeket a programokat, amelyeket eh, finanszíroznak, de semmi kapcsolat nincs köztük az európai szinten. Tehát vannak itt különálló programok a tagállamokban, de hogyha össze, ha egyesítenénk az erőinket, akkor sokkal többet tudnánk elérni a kutatás terén. Eh, gazdaságosság, a méret gazdaságosság célját eh, jól meg lehetne valósítani, különösen a válság idején. De Angelis kolléga. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, én támogatom az ön kezdeményezését, egyetértek ezzel. A célkitűzések nagyon fontosak, az innováció, a kutatás támogatása, hogy a globalizáció kihívásával szembenézünk. és természetesen mindenek felett azért is, hogy a versenyképességet javítsuk a szociális és környezetvédelmi politikákban. De rögtön a három kérdésre térek, amit felkívánok tenni önnek. Az első az az Innovációs Unióra vonatkozik. Ugye tervezzük a magán és a közkiadások növelését a kutatás terén, illetve azt, hogy jobban hozzá lehessen férni ehhez a finanszírozáshoz. Tehát ez remélem megkönnyíti majd a kis és középvállalkozások helyzetét, amelyek a kutatásban tevékenykednek. A második a strukturális alapokkal kapcsolatban. Fontos ugye, hogy a különböző programok között a szinergiát megteremtsük. De én mégis kérdezem, hogy milyen eszközökkel lehetne eh, javítani, felgyorsítani ezeknek az erőforrásoknak a felhasználását? Végül pedig a harmadik kérdés. Ugye a nemzeti politikáknál sokszor azt látjuk, hogy igen drasztikus kiadáscsökkentést hajtanak végre a kutatás terén, és a magánszektor gyakorlatilag már nem nagyon finanszíroz, nincsen eh, képzett humán eh, erőforrás sem. Tehát vajon hogyan lehet így 3,7 millió munkahelyet teremteni 2020-ig, hogyan lehet ennyi kutatót foglalkoztatni, és én kérdezem öntől, hogy hogy gondolja, hogyha ennyire eltérnek a tagállamok politikái, tehát gondoljunk azt is, hogy milyen vita zajlik a tagállamok között, a, például az oktatás, a kutatás és egyéb politikák kiadásainak a csökkentésében. Hogyan lehet így a fejlődést, a foglalkoztatást javítani, és itt külön gondolok a fiatal kutatókra. Karl-Heinz képviselő. Thank you very much, Köszönöm. Biztos asszony. Röviden tennék egy megjegyzést, és aztán egy kérdést tennék fel önnek. Ma reggel sorbáltam a repülőtéren, és egy hirdetés kapta el a tekintetem. A Jack Daniels hamburger valamilyen étterem hirdetése volt. Én nem annyira szoktam ilyen gyors ételmekben járni, de hát most itt a Jack Daniels whisky és még egy hamburger, hát ez nagyon vonzó. Most a túlzások korában élünk, mindent rendkívül túloznak, és azt hiszem Európában volt egy olyan cél, ami teljesíthetetlen volt a Lisszaboni stratégia keretein belül, ugye, hogy mi legyünk a vezető, tudás alapú gazdasága a világnak idénre, hát ezt nem sikerült teljesíteni. Most bevezetjük az Innovációs Uniót, ami úgy tűnik számomra, mint ez a Jack Daniels hamburger, Én gyakran találkozom a választóimmal, gondolom, hogy a többi képviselőtársam is, és neki soha nem tudtam elmondani, elmagyarázni alaposan, hogy mi is a lényeg ezeknek az európai stratégiáknak. Nagyon szkeptikusak. Ezek a nevek rendkívül hangzatosak, de a célkitűzések teljesíthetetlenek, és azt hiszem, hogy így értékét vesztik ezek, ez, értéküket vesztik ezek a projektek. És különösen abban a korban is itt jön a kérdésem, amikor minden nemzeti kormány megszorításokat eszközöl, el kellene ezen gondolkodnunk, hiszen beszélünk, beszélünk itt az Európai Uniós költségvetésről, de mi a helyzet a gyakorlati finanszírozással kapcsolatban? Hogyan tudjuk ezeket a célokat megvalósítani a gyakorlatban? Köszönöm. Kollégin Tója. Tója asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is megköszönöm biztos asszonynak ezt a bevezetőt. és azt is, hogy egyre többet összpontosítunk a hatékonyságra, mert ez a kutatásban is nagyon fontos, egyszerűsíteni kell az eszközöket és azok felhasználását. Nagyon gyakran előfordul, hogy a mi célkitűzéseink pozitívak és nagyon jól összpontosítanak a lényegre, de nem találjuk a megfelelő eszközöket. De a hatékonysággal kapcsolatban is előjön a finanszírozás kérdése, és ezért gratulálok én ehhez a kezdeményezéshez, amelyről ön beszélt. Én is várom majd, hogy mit eh, Judit kérdésére milyen választ ad. Tehát mondjuk azt, hogy ezt a megközelítést eh, én nagyon pozitívnak találom. Még egy valamit szeretnék felvetni, mondjuk itt két aspektus van, ugye a modalitások és a prioritások, hogy milyen választásaink vannak, hogyan tudjuk elérni a célkitűzéseinket amikor nagyon fontos prioritások és komoly kihívások vannak, összpontosítani kellene, egyesíteni kellene az erőinket, legyen az finanszírozás, legyen az gyakorlati munka, az Európai Uniónak és a tagállamoknak együtt kellene dolgoznia. És különösképpen mondjuk a, a kísérleteknél a közös programozás nagyon jó lenne tehát lehet, lehetne esetleg erre lehetőség a jövőben, vagy sem? Ugye vannak olyan témák, amelyek a fontos kutatásokhoz kapcsolódnak, mondjuk az egészségügy, illetve más területeken. Talán ha az erőforrásokat összpontosítanánk, az európai, illetve a tagállami erőforrásokat koncentrálnánk, akkor sokkal több lehetőségünk lenne, többet lehetne elérni a gyakorlatban. Vannak olyan nehézségek, vagy olyan témák, ahol ha nem egyesítjük az erőinket, akkor nem, érünk, nem tudunk elérni komoly eredményeket. Hogyha a tagállamok ellenállnak, akkor ez nem megvalósítható. Szerintem az Európai Unió, hogyha az Európai Bizottság leteszi az erőforrásokat és a célkitűzéseket, akkor lehet elérni valamit. Csak a koordináció valahogy a közös programozás esetében volt, nem lehet sokat elérni és ezért kérdeném öntől, hogy ilyen módon dolgoznának-e a jövőben. És végül pedig a kollégám már elmondta, hogy aki beszélt a, az etikáról, a tudományról, a kutatásról, lennének itt társadalmi innovációs kérdések is. Tehát itt érdemes elgondolkodni, szükség van a társadalmi innovációra a mai korban, még esetleg kísérletezni is kellene, hogy hogyan éljünk együtt, hogy új termelési modellek, új munkamodellek és egyebek, eh, amelyekről gondolkodnunk kellene hogy hogyan javíthatnánk a társadalom mindennapjait, az életminőséget hogyan javíthatnánk. Tehát ez a fajta inno- társadalmi innováció, amelyről ön beszélt, szerintem kulcsfontosságú, és még el kell mélyíteni. Köszönöm. Um, letzte Wortmeldung, Herr Enschu. Köszönöm szépen, Encsó asszony. Úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondanék a biztos asszonynak azért, hogy eljött a körünkbe, és hogy ilyen átfogó előadással tisztelt meg minket. Felvetettem már korábban is néhányszor a következő kérdést, a kutatási infrastruktúra kérdését. Teljesen egyetértek azzal, amit a bizottsági dokumentum is egy, említ, hogy Japán és az Egyesült Államok mögött elmarad az Európai Unió kutatási infrastruktúrája az új területeken, a fejlesztés új területein, és ez a jövő szempontjából is hátrányokkal járhat. Európa számára egyetlen esély a lemaradás behozására a tagállamokban a kutatási infrastruktúra fejlesztése, hogy egy nagy előnyünkből valóban előnyét tudjuk ennek élvezni, vagyis hogy a különböző kultúrákat össze tudjuk egyeztetni az egyes szakértői területeken, szakterületeken nincsen megfelelő kutatási infrastruktúránk, ezért feltenném a bizottságnak a következő kérdést még egyszer. Hogyha úgy gondolja, hogy a stratégiát az EU 2020-as stratégiával össze kell egyeztetni, már ami a kutatási infrastruktúra kiterjesztését illeti, a folyamatban lévő vagy a tervezett projektek a stratégia keretében kapcsolódnak-e az infrastruktúra javításához az új tagállamokban is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egy kérdés Merkis asszonytól. Köszönöm szépen. Még mielőtt visszatérnék egy másik kérdésre, biztos asszony, Ön Tiani biztossal szoros együttműködésben dolgozik. Ez nagyon jó, mert nagyon fontos összekapcsolni a vállalkozásokat és a kutatást. És ezért nagyon érdekes a másik oldalról is megvizsgálni ezt a kérdést, hogy az innovációhoz hogyan kapcsolódnak a vállalkozások. Jól volna mindkét nézőpontot megvizsgálni. És valóban én feledkeztem meg valamiről, ami nagyon lényeges, hogy megköszönjem biztos asszonynak azt, hogy eljött hozzánk. Úgy gondolom ez nagyon fontos stratégia, és nem a Jack Daniel hamburger kidolgozására irányul. Én egyébként is vegetáriánus vagyok. Köszönöm kollégák észrevételeiket, és nagyon várom, hogy az együttműködés aktív szakaszába érkezzen. Most a biztos asszonynak adom meg a szót. Nagyon sok és nagyon sok érdekes kérdést tettek fel a kollégák, hogyha tudja, kérem válaszolja meg ezeket. Egyébként pedig majd a legközelebbi alkalommal lesz erre lehetősége. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes beszélgetés nek vagyunk a tanúi, emlékeztet arra a megbeszélésre, amit a bizottságban tartottunk, illetve az Innovációs Unióval kapcsolatosan is tartottunk egy hasonló megbeszélést a bizottság berkein belül. Bizonyos biztosoknak ilyen prioritásai vannak, másoknak olyan, de nagyon lényeges, hogy ezek az érvek elhangozzanak, és hogy egy olyan dokumentum szülessen, ami tartalmazza mindezeket egy olvasóbarát dokumentum keretében, ami nem túl terjedelmes. Tehát ezek az érvek sokszor elhangzottak már a bizottság berkein belül is. Márkész asszony feltett bizonyos kérdéseket valóban, Tiani biztosal szorosan együttműködünk, különösen az ő portfóliója miatt nagyon lényeges ez, és majd, amikor elfogadják ezt az zászlóshajó kezdeményezést, látható lesz, hogy a két kezdeményezés között fontos szinergiák jöhetnek létre. Ez nagyon lényeges. Ez nem sokára nyilvánvalóvá is válik, hiszen az ő politikáját is itt meg fogjuk nem sokára tárgyalni. Valószínűleg a legnehezebb kérdés, legalábbis számomra, különösen mióta biztosként dolgozom, ez az ITER kérdése. A foszilis üzemanyagok körülbelül 80%-ban elégítik ki energia szükségleteinket. Ezek végesek, és továbbra is a klímaváltozás egyik legfontosabb kiváltói. Az energia előállítás a foszilis üzemanyagokból körülbelül 80%-ban felelős az Európai Unió CO2 kibocsátásáért. 2009-ben elhatároztuk, hogy 80-95%-kal szeretnénk 2050-ig csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Ez óriási kihívás mindannyiunk számára, hiszen mindenkinek részt kell vennie ennek a kérdésnek a megoldásában. Az energiaellátás biztonsága is fontos kihívás Európa számára. Többször is említettem már a meghallgatáson is, azóta is, hogy nincsen egy úgynevezett aranyszabály arra, hogy hogyan határozzuk meg az optimális energiamixet, vagyis fel kell tárnunk minden ígéretes lehetőséget, ami mutatkozik. A fúziós energia szempontjából lényeges, hogy ezt sem hathatjuk ki a látóterünkből. A fúziós energia jövője azonban az ITER sikerétől függ nagy részt. Don Castillo kolléga is elmondta, hogy ez az egyik legfontosabb tudományos vállalkozás a történelemben. És ezért természetes, hogy, ez, hogy egy ilyen nagy hatókörű és ilyen komplex projekt kockázatokkal is jár. De hát a nagy elképzelések nagy kockázattal járnak, február óta azon dolgozunk, dolgozunk, hogy megfelelő pénzügyi alapokat alakítsunk ki az ITER számára, de nem csak pénzügyi nehézségekkel találkozunk a megalapozás tekintetében, hanem lényeges irányítási kérdések is felmerülnek az ITER és az FRE szempontjából. Az ITRE vezető bizottságában is megpróbálunk ezekre a kérdésekre választ adni. Amikor az Egyesült Államokban márciusban, áprilisban ellátogattam, ez volt az egyik legfontosabb kérdés, amit az illetékes miniszterrel egyeztettem. Kötelezettségvállalást várt Európa részéről, hogy ugyanolyan elkötelezettek vagyunk az ITER irányában, mint korábban. Én ezt megadtam neki, ezt a biztosítékot, de ennek megfelelő irányítást kell kialakítanunk, ezt is leszögeztem. Azóta változások történtek az ITER tanácsban és az FRL-ben is ami az 1,4 milliárdos finanszírozási hiányt illeti. Ezzel kapcsolatosan a bizottságot felkérte a tanács, hogy megáll, megoldást találjon erre a hetedik keretprogram összefüggésében. A bizottsági javaslat kezdetben az volt, hogy a keretprogramban szorítsunk helyet a program számára, és ez nem volt fenntartható ez a javaslat. Nagyon fontos volt, hogy ne legyen ilyen nyomás a hetedik keretprogramon, és ne ebből a forrásból kelljen a hiány teljes mértékben finanszírozni. Úgy gondoltuk, és továbbra is úgy gondoljuk, hogy ez a javaslat kiegyensúlyozott, méltányos, és az a szándékunk, hogy ezt a javaslatot végrehajtsuk. Az Európai Parlament támogatására is szükségem van eh, ahhoz, hogy ezt a javaslatot végig tudjuk vinni. Én úgy gondolom, hogy méltányos, kiegyensúlyozott, és úgy is érzem, hogy ez az egyetlen javaslat, ami a közös kutatási prioritásaink védelmét is szolgálja. Nyilván folyamatban van ez a vita, a, illetve egyeztetés az intézmények között még egy ideig folytatódik is. A költségvetési hatóság valószínűleg megfelelő megoldást talál annak érdekében, hogy a projekt folytatódhasson és tovább fejlődhessen. Azt is el kell mondani ebben az összefüggésben, hogy az egyik kérés az volt, hogy a költségek fenntarthatóságáról is beszéljünk az FRE-ben, és az ezzel kapcsolatos javaslatok. ennek a masszív projektnek a kezelésével kapcsolatosan már több mint 100 millió eurós megtakarításhoz vezettek. Ez már önmagában jelentős hiszen azok az, azoknak az alkatrészeknek az ára, amelyeket itt beszereznek 2008 óta csökkent. Így a költségek is csökkentek. Tehát, hogyha ezt a projektet biztosítani akarjuk, akkor nagy technológia transferre van szükség az ipar irányában, és az európai hozzájárulás három negyede európai high-tech vállalkozásoknál fog megjelenni megrendelésként. Ez óriási összeg, és ez nagy kihívást jelent Európa számára, foglalkoztatási szempontból is. A bizottság számára óriási siker volna, hogyha annak érdekében, hogy a versenyképességet tovább tudjuk fokozni. Nem fogok mindenkit név szerint említeni, de többen feltettek hasonló kérdéseket, például a partnerségekkel kapcsolatosan. A partnerségek célja kettős, önök is tudják. Először is az, hogy összefogjuk az erőket és az erőforrásokat az EU, a tagállamok és az iparág részéről, hogy minél hamarabb megtörténjenek az áttörések ezeken a területeken. A társadalmi kihívásokkal kapcsolatosan, ezek nem csak kihívások, hanem csodás lehetőségek is, ekotechnológia, megújuló technológiák, ezek óriási és növekvő globális piacokat képviselnek. Megerősíteni, meg újítani európai ipari alapját, ez a cél. És hogy új, fenntartható munkahelyek keletkezzenek a jövő nagy növekedés produkáló ágazataiban. Miért van szükség a partnerségekre? Feltételezem. Elsősorban azért, mert két nagyon fontos problémára választ adnak, amik most visszafogják az innovációs teljesítményt. Az első kérdés, amit egyébként sok mindenki felvetett, majdnem mindenki, az a elaprózódás. EU-s e szinten, tagállami szinten a különböző eszközök gyakorlatilag elkülönülnek egymástól, nem erősítik egymást kölcsönösen. Emiatt a szétforgácsolódás miatt gondoljuk azt, hogy nagyon lényeges lehetőségekről maradunk le. Ennek a fragmentációnak a megoldására szolgál az az együttműködés, azaz szinergiafelhasználás, egyszerűsítés, amit itt előirányzunk, mint a gti az európai közös programozás, létpiacok, technológiai platformok. A második probléma ezzel kapcsolatosan, hogy nem vagyunk eléggé hatékonyak abban, hogy piacra kerüljenek a kutatási tudományos áttörések. A partnerségnek ez is a célja, hogy az innováció rendszerében, hálózatában megszűnjenek ezek a, az akadályok, a típusengedélyezése kapcsolatos szabványokkal, szabadalmakkal kapcsolatos, közbeszerzéssel kapcsolatos szabályok egységesebbek legyenek. Ezek azok az akadályok, amelyek megakadályozzák, hogy az alapkutatásban felmerült nagyon jó elképzelések a piacra kerüljenek, és lehetőséget jelentsenek az európai vállalkozások számára. Meg kell vizsgálnunk ezeket az akadályokat, még akkor is, hogyha a kutatási szakasz még mindig folyamatban van. Ez lényeges. Időt nyerünk ezzel, biztosítva, hogy amikor ezek az áttörések megtörténnek, az állampolgárok minél hamarabb látják majd ennek az előnyét. Ezért a gyorsaságra még egyszer visszatérnék. Az állam és kormányfők a partnerségekről decemberben tárgyalnak már. A versenyképességi tanács egy nagyon gyümölcsöző vitát folytatott legutóbbi ülésén ezzel kapcsolatosan következtetéseit november végén fogja kiadni a következő versenyképességi tanács alkalmával és azt kérjük, hogy ők támogassák a partnerségi projektet, illetve az erre vonatkozó kísérleti projektet, ami az aktív és egészséges időskorra koncentrál. Ez miről szól? Egyértelmű a célja, mégpedig az, hogy átlagosan kettővel növekedjen az egészségben eltöltött évek száma 2020-ig. Ezt a célt bizonyára mindenki megérti, egyetértenek vele, és ezzel kapcsolatosan különböző munkacsomagokat dolgozunk majd ki, például az innovatív megoldások kidolgozása, alkalmazása, klinikai vizsgálatok, illetve gyógyszerek, kezelések a korral kapcsolatos e, időskorban megjelenő krónikus betegségekre vonatkozik ez, illetve a hosszú távú gondozásra az idősek számára. Valaki említette, hogy az aktív időskor, egészséges időskor egy eléggé szétfolyó kategória, nem egy valós partnerség. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos kérdés. Mondhatjuk, hogy ez egy nagyon általános megfogalmazás, de azért azt is tudnunk kell, hogy óriási előnyökkel jár a vállalkozások számára is, hogyha előrelépést tudunk itt elérni, a gyógyszeripar, az informatikai ipar számára is, akiknek nagyon érdekes ez a partnerség, óriási lehetőséget látnak az, a foglalkoztatás növelésére ezen a területen. Ezek azok a kezdeményezések, amelyekkel tudjuk segíteni az embereket, hogy függetlenül éljenek, egészségesen, és ezt minél hosszabb ideig tudják megtenni. minden országban óriási költségekkel jár ez, és ez nem fog csökkenni, hiszen a életkor kitolódik szerencsére. Így hát megvan ennek a gazdasági megalapozottsága ennek a partnerségnek, hiszen nem csak az európai ipar lehetőségeit javítja majd óriási piacokon, növekvő piacokon, hanem egészségesebbek is maradhatnak, produktívabbak az emberek ennek, érdek, ennek következtében hosszabb ideig, és ez a tagállamok számára lényeges, hiszen az egészségügyi költségeket csökkenti, és ez költségvetési szempontból előnyös. Remélem, hogy a parlament támogatása eh, méltónak eh, találja majd a partnerségek elképzelését, illetve ezt a próba partnerséget, kísérleti partnerséget. Ez újdonság, ilyesmi még nem volt korábban, ezért volt ez nagyon fontos számunkra, hogy legyen egy ilyesfajta pilot vagy kísérleti partnerség, amely mindenki számára lényeges. Az Európai Parlamentet is szeretnénk már a kísérleti fázisba bevonni nyáron, jövő nyáron jelenik majd meg ezt követően egy közlemény, ami levonja a kísérleti szakaszból a következtetéseket, és meghatározza részletesen, hogy a partnerségek a gyakorlatban hogyan működnek majd. Már most mm, biztosíthatom önöket arról, hogy nem egy új ügynökségről van szó, hanem egy lazább politikai struktúráról, amelynek alapján működnek majd a partnerségeket, az Európai Parlament eh, pedig központi szerepet kap ebben. Nem arról van szó, hogy egy új ügynökség vagy valami hasonló intézmény jönne létre, vagyis nem jelent ez már további bürokratikus eh, terheket. Erről szó sincs. Az, hogy a közszféra innovatívabb lehet-e, úgy gondolom, hogy igen, mindannyian pénzügyi megszorításokra készülünk, illetve ezeket kell átélnünk a tagállamokban. Ezért a közférának is több innovációra van szüksége, hogy a követelményeknek megfeleljen, és az elvárásoknak, amelyek egyre komolyabbak a felhasználók szempontjából. Az Európai Unió szeretné, hogyha a közférabeli innovációt pontosabban megértenénk, láthatóbbak lennének a kezdeményezések, amelyek sikeresek, illetve bizonyos benchmarkokat kidolgoznánk a, az előrehaladás szempontjából is. Mint ahogyan a bevezetőmben is elmondtam már, az európai közszféra innovációs értékelési rendszert kidolgozza, és jövőre támogatni fogunk egy kutatási programot is a közféra beli és szociális innovációval kapcsolatosan monitoring, értékelés, illetve az innováció esetleges akadályai, ilyen témákat fogunk feldolgozni, és szeretnénk feltárni a tagállamokkal együttműködésben, hogy milyen lehetőségek vannak a közférabeli vezetők számára, hogy ők a legjobb gyakorlataikat megoszthassák egymással. Az Európai Bizottság és az EU pontosan olyan helyzetben van, hogy összetudja fogni a közféra képviselőit a tagállamok sorából, hogy meg tudjuk érteni, hogy hogyan működnek a különböző legjobb gyakorlatok az egyes tagállamokban, és ezt a fajta információt kell terjesztenünk a többi tagállamban. Ez nagyon lényeges a közalkalmazottak, illetve a közférában dolgozó vezetők szempontjából, hiszen az ő feladatok ezeknek a legjobb gyakorlatoknak a megvalósítása. Óriási lehetőséget jelent ez innovatív javak szolgáltatások közbeszerzése szempontjából is, hiszen ettől is hatékonyabb lehet a közszolgáltatások működése. Úgy gondolom, hogy ezek azok az ösztönzők, amelyek bizonyos kockázati megoldásokra vonatkoznak, és a közbeszerzést általában nem szokták szakpolitikai eszközként kezelni, és ez óriási lehetőséget jelent számunkra, hogy valódi szakpolitikai eszközként használhassuk fel ezeket. A dokumentum felszólítja a tagállamokat, a régiókat, hogy elkülönítsenek erre a területre költségvetési forrásokat. A közös programozási tapasztalatra építünk majd például a neurodegeneratív betegségekkel kapcsolatos kutatásokra, és a célunk, hogy a tudományos eredmények minél hamarabb megjelenjenek a piacon megjelenő termékekben, szolgáltatásokban, ami a kis és középvállalkozások szerepét illeti. Jártam egy konferencián, ami nagyon nagy benyomást gyakorolt rám. Olaszországban volt ez a konferencia, Olaszországban rengeteg kis és középvállalkozás működik, vagy talán nem is kisvállalkozások, hanem minivállalkozások, három-négy személyes vállalkozások, akik számára nagyon lényeges az innováció, viszont sokszor nincsen meg az a támogatás, ami hozzásegíti őket ehhez. És azért volt lényeges számomra ez a konferencia, mert nagyon sok kisvállalkozás adott gyakorlati példát arra, hogy melyek azok a területek, ahol óriási eredményeket érnek el, és ezeket exportálják más országokba. Az európai gazdaság gerincét alkotják a kis és középvállalkozások, és nagyon sok olyan intézkedés, amit ez a dokumentum is tartalmaz, a kis- és középvállalkozások érdekét szolgálja. Ezek az intézkedések olyanok például, mint a jobb finanszírozáshoz való hozzáférés, ez jelen pillanatban nagy nehézséget okoz a tagállamokban, az egész Európai Unióban és majd önöknek is lesz lehetősége arra, ha jól emlékszem, hogy megbeszélést folytassanak Erik Hemen asszonyjal, illetve a kutatási főigazgatóság képviselőjével az RSFF eszköz összefüggésében. Ez nagy siker, hiszen meg kell vizsgálnunk ezt az eszközt kiterjesztve azt, hogy minél több kis és középvállalkozás élvezhesse előnyét. Azt is mondhatnám, elnök úr, hogy talán az egyik legfontosabb feladatunk, és ezt gyorsan meg kell tennünk, hogy az RSFF következő finanszírozási időszakát elindítsuk, erre óriási szükség van jelen pillanatban. Más intézkedésekre is szükség van a jövőben az innovációs és kutatási finanszírozási programokat egyszerűsíteni kell, ez javára szolgál a kis- és középvállalkozásoknak is, ki kell terjesztenünk, kell terjesztenünk az innovációs politika hatáját, nem csak technológiai innovációról van szó, be kell ebbe vonni kis és középvállásokat olyan területeken is, amelyek nem a technológiához kapcsolódnak. És különösen szeretném hangsúlyozni még egyszer azt a tervet, ami a European Design Leadership Boardra vonatkozik, illetve az Iparszövetség a Kreatív Iparágak Szövetségének létrehozására, hiszen ezek azok a területek, ahol a KKV-k valóban otthon érezhetik magukat. A már folyamatban lévő programok is arra bizonyítékok, hogy az EU költségvetés hatása akár meghúszorozódhat a magántőke bevonásával. Szeretnénk tehát ezeket a rendszereket tovább működtetni, kiterjeszteni, és bevonni a magántőkét is, megerősítve az innovatív cégek és a befektetők összehozását, hiszen sokszor nem találják meg egy, egymást, van itt egy innovatív cég, van ott egy befektető, beruházó, és ők nem találkoznak. Ez nagyon fontos, ez a fajta összekötő szerepnek a kidolgozása. Azt is meg kell említenem, hogy az KKV finanszírozási fórum lesz az a platform, ahol meg lehet határozni a finanszírozási problémákat, amelyeket kis innovatív vállalkozások érzékelnek leginkább. Be kell tehát vonnunk minél több kis és középvállalkozást, segítve őket ahhoz, hogy aktívabban részt vegyenek ezekben a programokban. Az is nagyon lényeges, hogy az október 1 -e előtt aláírt támogatási szerződések azt mutatják, hogy 5269 résztvevő érkezett 4100 egyedi KKV vett ebben részt, 1459 millió euró volt a hozzájárulás, 14,6%-ban megy az EU támogatás KKV-knak. Ez óriási támogat, növekmény az e hetedik keretprogram kezdete óta. Nemzetközi együttműködés a következő téma. Nagyon lényeges ez is. Biztosítanunk kell ennek a folytatását. Ami a szabványosítást illeti, en, ez fontos kérdés az együttműködésben. Lok miniszterrel az Egyesült Államokban arról is tárgyaltunk, hogyha mi nem tudjuk a globális szabványokat kialakítani, akkor majd kialakítják keletről, úgyhogy tudnunk kell, hogy hol állunk a versenyben, és az együttműködés módját is ki kell alakítanunk a verseny eh, előmozítása érdekében. A következő hónapokban ez a kérdés eh, nagyon előtérbe fog kerülni a szabályok kialakítása. Tiáni kollégám, aki ezért a területért felelős, eh, nagyon összefogottan irányítja ezt a területet, és ezt a témát a közeljövőben előtérbe helyezi. Ami a kutatók mobilitását illeti, karrierkilátásait, a bizottság számára ez mindig lényeges volt, a korábbi bizottság számára is érdekes volt, ez Patocsnyik úr különösen fontosnak tartott ezt a területet. És ami számomra nagyon lényeges kérdés, hogy úgy gondolom, hogy mivel sokan felvetették ezt a kérdést, a női kutatók ügye, ugye sokan megszakítják karrierjüket a családi kötelezettségeik miatt. Nem barátságos a nők számára ez a környezet, tehát olyan eszközöket kell kialakítanunk, amelyek ösztönzik a nőket arra, hogy visszálljanak munkába. És az európai kutatók életét sokkal családbarátabbá kell tennünk, hogy azok a kutatók, akik itt szeretnének élni, itt szeretnének dolgozni, ezt meg is tehessék. Illetve az EU-n kívüli kutatókat is, kutatók számára is vonzóvá kell tennünk ezt a térséget. Nagyon jó, hogyha utaznak, külföldre mennek a kutatók, de szeretném, ha vissza is jönnének. És ezért lényeges, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek erre ösztönzik őket, hogy az európai kutatási térség valóban létrejöjjön, a Lisszaboni szerződés is ezt irányozza elő, egy olyan keretet kell kialakítanunk a kutatók számára, ami vonzó a legjobbak, a legtehetségesebbek számára, hogy ők itt is maradjanak és itt dolgozzanak. Erre SFF-ről már szó volt. Egyszerűsítés Kavályó asszony jelentése nagyon lényeges része volt annak a munkának, amit az egyszerűsítése kapcsolatosan végeztünk felvázolta az egyszerűsítési összetevőket, amelyekkel foglalkoznunk kell, három konkrét kezdeményezést is említ az, egyszerűsítése vonatkozó közleményünk, a pénzügyi rendeletre való utalással. Ódi úr többször is említette a közleményeinkkel kapcsolatosan ezt a kérdést, Ebben a szakbizottságban nehéz dolgom van, amikor erről a témáról beszélnem kell. Ez olyan kérdés, ami véleményem szerint nagyon lényeges, és nagyon nagy változást fog előidézni, hogyha a kutatókat, tudósokat, sokkal kevesebb munkára kényszerítjük az irodáikban, mindenféle papírmunka kitöltésével, inkább töltsék az időt a laboratóriumban kutatással. És azt is biztosítanunk kell, hogy a főigazgatóságon az auditoraink ne azzal töltsék munkaidejük legnagyobb részét, hogy részletkérdésekkel foglalkoznak, apró összegekkel, hogy a kétszázalékos mérték alá tudják szorítani az, ezt az értéket. A kockázat tolerálhatóságára vonatkozó közlemény nagyon lényeges, és részletesen fogunk még ezzel foglalkozni, hogy végső soron elfogadható megoldás szülessen. Úgy is gondolom, és ezt a kérdést valaki az átlagos személyzeti költséggel kapcsolatosan vetette fel, megoldásokat keresünk, hogy erre valós megoldást találjunk. Az előfinanszírozással kapcsolatos bankszámlákra is kitér ez a megoldás, a KKV-k szerepére, illetve a részvételők támogatására. A szolgáltatási főigazgatóság intenzív munkát végez azzal kapcsolatosan, hogy kidolgozzon végrehajtási intézkedéseket, amelyek biztosítják az egységes értelmezését és alkalmazását a szabályoknak a bizottság minden területén. Ez nagyon lényeges, hiszen stabil platformra van szükség, ami egységes, ahol a jogértelmezés és alkalmazás is egységes és ez hozzájárul ahhoz, hogy csökkentsük azt a fajta bürokráciát, amiről Kavályó asszony is beszél a jelentésében. Kavályó asszony, az ön jelentése igen értékes volt számomra is, a szolgálataim számára is, abban, hogy megtaláljuk, melyek azok a területek, ahol változásra van szükség és egyszerűsítésre. Lisszaboni stratégia több képviselő is felvetette, hogy ez nem működött, miért gondoljuk, hogy az innovációs stratégia működni fog. Két dolgot szeretnék erről mondani. A Lisszaboni stratégiánál volt egy 3%-os input cél, ezt meg tudtuk tartani az Innovációs Unióban is, ez nagyon fontos, nagyon lényeges. A kutatási miniszterek is nagyon lényegesnek tartották ezt, más érdekeltek is több felszólalá is meg említette, hogy a tagállamokban a kutatási költségvetések óriási nyomás alatt vannak, és ezért az egyes kormányzatokban a kutatási minisztereknek nagyon nehéz dolgok van, hogy megtartsák a megfelelő szinten, illetve növeljék a kutatási költségvetést. Az is nagyon lényeges, hogy miért gondolom, hogy működni fog az Innovációs Unió. Azért, mert ez az első alkalom, hogy a kutatás és az innováció az Európai Unió szakpolitikáinak a köz, középpontjába került. És most az Európai Tanács Van elnök úr úgy tárgyalja ezt, mint egy kiemelt témát a decemberi csúcson. Ezért nagyon lényeges, hogy az innovációs politikában, az európai innovációs partnerségekben biztosítani tudjuk azt, amit Finnország csinált 90-es években, amikor nagyon eh, nagy pénzügyi nehézségeket éltek át. ami befektetni való pénzük volt, azt mint a kutatásra fordították, és most nekünk is ezt kell tennünk. Tudjuk, hogy milyen eredményeket hozott ez Finnország számára. Ez úgy érzem meggyőző érv, és ezzel kell meggyőznünk az állam és kormányfőket, hogy támogassák az Innovációs Uniót. Persze, hogyha azt tekintjük, hogy mi a célja az innovációs uniónak, a 3%-os KNDF ráfordítás, illetve az indi- innovációs indikátor, tehát mutatószám kidolgozása. Egységes mutatószámról beszélünk. Egy magas szintű csoport Maszkolé professzor vezetésével létrejött, és ők dolgozzák majd ki a mutatószámomot. Az utolsó ülésükön azt mondták, hogy sajnos nincsen egy ilyen egységes mutató, ami mindent magában foglalna, amit az Európai Tanács akar, és amit ön akar, és a bizottság is nagyon szorosan együttműködött az OECD-vel ezzel kapcsolatosan, és tudjuk, hogy említették már a Star Matrix-et, hogy miért nem tudjuk ezt használni, a magas szintű panel folyamatosan azt állította, hogy létező mutatószám nem fedi le azokat a tényezőket, amelyekre mi kíváncsiak vagyunk. Az USA-ban természetesen már használják ezt az egységes mutatószámot, de a panel vezetője azt mondta, hogy körülbelül két évre van szükség, hogy ezt az egységes mutatószámot kidolgozzák időközben nem mondhatjuk azt, hogy két évig várnunk kell, és addig nem teszünk semmit, vagyis meg kell vizsgálnunk az innovációs értékelő táblázatot, 25 elemet tartalmaz ez az új formájában, ennek is az egyes mellékletében szerepel, illetve a kettesben mint emberi erőforrások, vonzó kutatói rendszerek, pénzügyi támogatás, megfelelő beruházások, kapcsolatok a vállalkozókkal, innováció, gazdasági hatás, ilyen tényezőket sorol fel ez az értékelő rendszer. Úgy gondoljuk, hogy ezek azok az elemek, amelyekre szükségünk van egy ilyen komplex értékelésben, és szeretnénk ezt egy teljes hatósugarú értékelő eszközzé fejleszteni, hogy mindenféle információt fel tudjunk ebben dolgozni, és ez alapján össze tudjuk hasonlítani a hasonlót a hasonlóval. Nagyjából ennyiben válaszoltam volna a felvetett kérdésekre. Tudom, elnök úr, hogy kifutok az időből, de ami a parlament szerepét illeti, úgy gondolom, hogy ennek a szakbizottságnak kulcsfontosságú szerepe lesz a jövőben, nem csak az a magyar elnökség során, hiszen erre egy konkrét kérdés is vonatkozott, a magyar kutatási és innovációs miniszterrel már volt is egy megbeszélésem, hanem az is nagyon fontos kérdés, amit majd a magyar elnökség fél év alatt tárgyalunk, hogy hogyan fejlődik tovább a hetedik keretprogram. Már meg is kezdtük az előkészítő munkát, és a magyar elnökség során úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos téma lesz. Ami ennek a szakbizottságnak a szerepét illető úgy gondolom, hogy nem lehet egy olyan innovációs politikánk, ami csak úgy létezik, üldögél a polcon, és nem az eredményekre koncentrál. Folyamatosan nyomon kell követni a haladást, és ehhez önökre szükségünk van a támogatásukra. Nekem szükségem van az önök támogatására, hiszen csak akkor lehet valóság az Innovációs Unió, ha minden érdekelt eh, hozzájárul ehhez, az európai innovációs partnerségek kérdése alapvető jelentőségű lesz a szakpolitika egészének sikere szempontjából. Óriási társadalmi kihívásokkal nézzünk szembe, egyetlen tagállam se tudja ezt önmaga megoldani. Az Innovációs Unióra, a partnerségekre szükségünk van, hogy ezekkel az óriási társadalmi kihívásokkal szembe tudjunk nézni tehát az önök támogatására van szükségem az Európai Innovációs Partnerségek koncepciója szempontjából is, illetve hogyha decemberben megadja az Európai Tanács a zöld utat számunkra, akkor annál inkább. Köszönöm, elnök úr, ezt a lehetőséget, és majd ahogyan előre halad az Európai Innovációs Partnerség kísérleti programja, és látjuk a tanulságokat, a következtetéseket az irányítási módszerekre vonatkozólag. Remélem, hogy lesz még lehetőségem ezekről beszámolni, és hogy élvezhetem az önök támogatását. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony az információkat. Köszönöm az időt, hogy, amit ránk eh, Szent, köszönöm a válaszait, szerintem egy kicsit már tovább tudunk majd lépni, és jövő héten még tovább folytatjuk az intenzív tanulásokat. Köszönöm szépen, és a következő napi pontunk következik. So, wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Wie a következő napirani pontunk, ahogy mondtam az elején, megcseréltük az 5-ös, 6-os napirani pontokat, ezért most az Európai Unió általános költségvetésre alkalmazandó költségvetési rendelet átdolgozás. Napi rendi pont következik, és Kálfin úr itt a jelentés előadója, aki úgy tűnik, hogy nincs itt, de mégis elnézést mondja az elnök. Öné a szó, tessék! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Egy nagyon kezdetleges véleményt fogok önöknek bemutatni a költségvetésre alkalmazandó költségvetés rendeletről, mert számos olyan kérdés van, amelyek még nincsenek megválaszolva. Ezek mind eljárási jellegűek, mind pedig tartalmi jellegűek a költségvetési rendelethez kapcsolódva. Röviden szeretném elmondani önnek azt, hogy a költségvetési rendelet, a költségvetési eljárás gerince minden elvet, szabályt tartalmaz, amely az Európai Unió költségvetését szabályozza, horizontális jellegű, és a kiadások, bevételek szintjén alkalmazandó-e. Általában a pénzügyi rendeletet három évente ellenőrizzük, nézzük át, tekintjük át. Azonban az eljárásban van egy kis változás, erre vesz fog még térni hamarosan. Alapvetően a költségvetési rendelet a lényege az az, hogy az EU költségvetését sokkal egyszerűbben, átlatokban lehessen alkalmazni. Kitér az nem EU költségvetési forrásokra is, illetve kiemeli az elszámolhatatóság kérdését, akkor, amikor az Európai Unió pénzének felhasználásáról van szó. A jelenlegi javaslata az Európai Bizottságnak nagyobb rugalmasságot kívánna elérni a kötetési elvek alkalmazása során, és szeretné egyszerűsíteni a partnerekkel folytatott együttműködést, illetve hangsúlyt helyez egy teljesítmény alapú rendszerre, és megpróbálja az általányok eh, rendszert alkalmazni, illetve különböző kockázatkezelő mechanizmusokat vezet be. Ezek mind jó elképzelések, de nem igazán eh, látjuk a szabadságunk részéről, azután, hogy meghallgattok, Gekken Queen eh, biztos asszonyt, hogy ezek a nagyon jól hangzó elvek, valahogy ezek úgy tűnnek, hogy eh, nem ezen felelnek meg a kutatás finanszírozásának. Két problémával állunk szemben. Az első az az, hogy az, egyik, az első az egy eljárási probléma. Először is a pénzügyi, a költségvetési rendelet nem egy konzultációs folyamat eredménye, hanem egy együttdöntési folyamat eredménye. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek sokkal nagyobb szerep jutna a költségvetési rendelet elfogadása kapcsán, és ezért az Európai Bizottság azt javasolta, hogy legyen egy átdolgozás, egy átdolgozási folyamat, ami azt jelenti, hogy minden korábbi módosítását a költségvetési rendeletnek nem fogja módosítani az Európai Parlament. Ez számos kérdés adott fel a Költségvetési Bizottságban, amely az illetékes bizottság, és a Gressle asszony a jelentés készítő a büdzsében, és a, ő a jogi szolgálat véleményét kérdezte ezzel eljárással kapcsolatban. Ez egy elvi jellegű kérdés, lehet-e korlátozni a parlament szerepét a dokument bizonyos részeire, tehát arra, hogy javaslatokat tegyen, az a módosításokat tegyen, ezt lehetek korlátozni. Jelenleg még várjuk a hivatalos álláspontját a jogi szolgálatnak, illetve mi mindig várjuk lesz, hogy végleges álláspontját, de a konzultációim alapján elmondhatom, hogy Kressle asszony inkább szeretném az Európai Bizottsághoz, illetve azért, hogy egy új eljárás lehessen kezdeni, ahol már az EP Parlamentnek minden jogköre meg lenne ahhoz, hogy módosítsa a szövegeket. Természetesen meglátjuk majd azt, hogy mi lesz a Költségvetési szabadságnak a ö, véleménye. Hogyha visszatérünk az Európai Bizottság Költségvetési Rendeletéhez, akkor konkrét javaslatainkat meg kell tartanunk azon változat számára, amelyet majd az Európai Parlamentben fogunk megvitatni. A második eh, pont az a költségvetési rendelet tartalmát illeti. Itt csak néhány dolgot szeretnék kiemelni, amelyek véleményem szerint eh, érdekesek lehetnek a szabadságunk számára. Ezt eh, megkönnyíti a biztos asszonyja lefolytatott előbbi vitánk. A kö... Az ITRE szakbizottság szempontjából a költségvetés alkalmazására nagyon érzékeny pontja az innováció finanszírozása. Carvalho asszony készített egy jelentést ezt illetően a biztos az asszony véleményt is hallhattuk, és egyetemű az, amit szeretnénk a költségvetési rendeletben. Azt szeretnénk, hogyha egyszerűsítenék, illetve megkönnyítenék az innovációk elősegítését, finanszírozását az EU-ban. Meg kell találni az egyensúlyt a pénzügyi elszámoltathatóság, illetve a rugalmasság között a kedvezményezettek számára, és úgy vélem, hogy itt azért még több mindent tisztázni kell. Az egyik probléma a költségvetési rendeletben az a, költség, az a kockázat ö, ö, kerüléshez kötődik, ez nagyon jó. Ez nagyon jó a közpénzek megfelelő kiadásával kapcsolatban, de amikor a zéró kockázatról beszélünk, akkor a kockázat kerülés inkább akadályozza, nem, és nem ösztönzi az innovációt. Vannak olyan problémák is, amelyek a finanszírozáshoz való hozzájutást illeti, főként a KKV-k, az egyéni kutatók esetében. A kutatási támogatások egyszerűsítése ugyancsak fontos a javaslataink szempontjában a másik kérdés, az a költségvetési fegyelem fenntartása, illetve a megfelelő pénzügyi irányítás kultúrája, ugyanakkor nem szabad növelni a terheket. Számos szöveg van, amelyet jobban meg kell vizsgálnunk akkor, amikor a végső szöveget majd elfogadjuk. Kárvályó asszony jelentésében van egy pont, ami benne van a pénzügyi, illetve költségvetési rendeletben is, ez pedig az általány alapú finanszírozás kérdése, ez is nagyon érdekes pont, akkor, amikor az animáció finanszírozásáról van szó, de nem szeretném a konkrét szöveget kommentálni. Itt is van néhány vitatott kérdés. Tudom, hogy a tanács nem igazán ért néhány ponttal egyet, mint például Tudom, hogy vannak olyan kamatok, amelyeket bizonyos projektek kapcsolnak létre, és ezeket vissza kellene adni a tagállamoknak, és ahelyett, hogy azt kérnénk a tagállamoktól, növeljék a hozzájárulásokat, ezeket felhasználhatnánk az innovációra. Az imént szó esett az elfogadható hiba kockázatról. Meg kell nézni, hogy mi a mértéke ennek az elfogadható kocká, hiba kockázatnak, főként az innovációs programok esetében van egy általános megállapodás, hogy másképp kell kezelni az innováció, illetve a kutatás támogatását akkor, amikor az elfogadható hiba kockázatról van szó. A konkrét most nem szeretnék hozzászólni, majd akkor fogunk erről beszélni, hogyha a Költségvetési Bizottság arról dönt, hogy a parlament fogadják az eljárást. Azt javaslom önöknek, hogy várjuk meg a Költségvetési Szakbizottságnak a véleményét, utána pedig meglátjuk, hogy köztelünk folytassuk-e a költségvetési rendeletről szóló munkánkat, vagy inkább várjunk addig, amíg az Európai Bizottság újra benne nyújtja a javaslatait a jelenlegi korlátozások nélkül. Köszönöm szépen! Kére valaki szót? Igen, Paul, Paul Rübich. Igen, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dosszié. Ez az alapja annak, hogy a kívánságainkat, mint amelyeket például már a 8. átprogramnak szeretnék, megvalósítsuk, hogyha a költségvetési rendelet nem stimmel, akkor a 8. keretprogramon is gondok lesznek. Tehát alapvető fontosságú ez ahhoz, hogy a jövőbeli módosítóink megvalósulnak-e, vagy sem. Van egy központi pont, és a, ez lesz a következő napi pontunk is, ez pedig a hatástanulmány. Hogyha megnézzük azt, hogy az audit és a különböző előírások ezen a területen mit jelentenek az érintettek számára, hogy kik hozzák létre ezeket az auditokat, illetve hogy kik fogják teljesíteni ezeket az előírásokat, gyakran sokkal nagyobb a teher ezen programokkal, mint maga a támogatását az adott vállalat kap. Tehát alapvető fontosságú megvizsgálni azt, hogy legyen egy hatástanulmány, főként a KKV-k esetében, hogy ne kelljen 30 oldalas szerződéseket írniuk, vagy akár 50, oldalasokat, te meg 150 oldal magyarázatot írniuk, hanem hiszen ez nem áll összhangban a támogatással. Én azt szeretném, hogyha a költségvetési rendeletben belefoglalnák azt, hogy lenne egy hatástanulmány, hogy a támogatottak szempontjából vizsgálják meg az ügyet, nem például az adminisztráció szempontjából, és lenne egyfajta ö, arányosság ezen a területen is. Úgy gondolom, hogy itt még megtakarítás is el lehetne érni. Ismerjük az One Stop Shop megoldást, az egységes nyomtatványok kérdését, a, a egységes fizetésre terülő kérdését. Úgy gondolom, hogy ezen a dosszi esetében ez rendkívül fontos. Elnök, köszönöm szépen, Ódi kolléga kíván hozzászólni. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos átdolgozása a pénzügyi, illetve a költségvetési rendeletnek. Nagyon fontos ez, nagyon fontos, hogy figyelembe vegyék a mi elvárásainkat is, főként a kutatást illetően, illetve az innovációt illetően. Egy pontot engedjenek meg, hogy kiemeljek, A költségvetési rendelet egy innovációt tartalmaz, pedig azt, hogy hitelt lehet felvenni. Ez ideig ez ez ideig ezzel kapcsolatban az EU, a eurókötvényekről volt csak szó, de most már épületekről is szó van, tehát minden nagy befektetés esetében, ami az hitelre vonatkozik, a nagyobb probléma a jelenlegi körülmény között az, az, hogy több éves terveket hozzunk létre, amelyek a középtávú perspektívát átlépik. Itt is lehetne esetleg módosításokat tenni, annak érdekében, hogy amikor most egy átdolgozást teszünk, akkor egy olyan pénzügyi keretet javasoljunk, amelyet jobban tudunk kezelni főként akkor, amikor ilyen nagy projektekről van szó. Elnök, köszönöm szépen, senki más nem kíván hozzászólni, akkor ezt a napirendi pontot mára le is zárhatjuk, és rátérünk a következő napirendi pontunkra, ez pedig Csicseszter úr jelentése, a független hatásvizsgálatok biztosítása. Köszönöm, elnök úr. Tehát a független hatásvizsgálatokról szóló vélemény van előttünk, és jelenthetem a kollégáknak, hogy az árnyék előadók összeültek a múlt héten Strasbourgban. Ennek az ülésnek az eredményeként sikerült hat kompromisszumos módosító indítványt összehoznunk, amelyekben szerepelnek a kollégák korábbi felvetései. Nem tudtunk teljes mértékben egyességre jutni minden kérdésben, sajnálatos módon. Tehát ezért majd lesznek külön módosítók, amelyekről szavaznunk kell. De mivel kollégáim, akikkel a módosító indítványokról beszéltem, nincsenek itt, egy picit nehéz lenne további részletekbe bocsátkoznom. De hát szerintem ennek nem lenne sok értelme, de nagy örömmel vettem az együttműködést Riera Madeira kollégám, illetve néppárti barátaim segítségét. A legtöbb kérdésben ezt megkaptam. Ennyit szerettem volna az árnyék előadói ülésről és a munkáról elmondani. Ezen túl pedig, hát én nagyon szívesen átveszem, végigmegyek részletesen a módosítókról, ha akarják. De hát látom, hogy hányan vannak itt, végignézek ezen a tömött üléstermen, inkább arra gondolnék, hogy érdemes lenne várni. Talán Rübig úrnak van egy-két megjegyzése, vagy kérdése, ezekre szívesen válaszolok, ha ezeket felteszi. De még a szöveg sincs itt előttem, tehát a kompromisszumos módosítóknak a szövege, de tudom, hogy ezeket már elkészítettük, megállapodtunk, és készen is lesznek, vagy most, vagy a holnap reggeli szavazás előtt mindenkinek a rendelkezésre a rendelkezésére állnak, de még egyszer az árnyék ezekből, ezekkel megállapodtak. Köszönöm, elnök úr. Igen, igen, Rübig úr kapja meg először is a szót. Köszönöm, elnök úr. Csicseszter úr munkáját is köszönöm. Szerintem a módosítók, a kompromisszumos módosítók, amelyekről ugye megállapodtak, Bent Mensen volt a mi árnyékelőadónk, amelyekről megállapodtak, ezek konszenzusos módosítók, tehát a mi, az én frakcióm támogatja őket. Három olyan pont van, ami fontos, és amelyet most itt fel kell, hogy vessek. Az egyik a függetlenség. Hát ne bizottsági tisztviselők végezzék ezeket az értékeléseket, hanem független szakértők. Aztán a jogszabály, alkotási javaslatok legyenek átláthatóak, tehát tudjuk, hogy kiket fognak érinteni, a következmények. Aztán a jogszabályok következményei, illetve az elvégzett hatástanulmányok esetében a vállalkozásokra gyakorolt hatást is vizsgálni kell, nem csak a költségeket, hanem azt is, hogy mondjuk a nemzetközi színpadon úgymond mennyire lesznek versenyképesek a vállalkozásaink. Tehát fontos lenne, hogy megmaradjon a versenyképességük, a termelékenységük. És mindezek miatt, a szempontok miatt fontos a hatásvilág vizsgálatok függetlensége. A kis és középvállalkozásokra oda kell figyelni, a költségek esetében ugye ők mindig nehéz helyzetbe kerülnek. És gyakran előfordul, hogy nem is rendelkeznek képzett munkaerővel, a hatásvizsgálatok elvégzésére, tehát negatívan hat rájuk ki a, az új szabályozás. És végül pedig, ugye múlt héten ott voltunk Strasbourgban, és a szülési szabadsággal kapcsolatos kérdéseket tárgyaltuk hétfőn, anyai, illetve apai szabadságot és az ezzel kapcsolatos módosítókat. Hát az az igazság, hogy ezekkel a jogszabályokkal kapcsolatban nem voltak független hatásvizsgálatok. Tehát nem tudtuk, hogy hogyan érinti a 27 tagállamban a lakosságot, e, hogyan érintik ezek a jogszabályok a lakosságot a 27 tagállamban. Nagyon különbözik a szabályozás, és nagyon különböző a költségvetési finanszírozás a 27 tagállamban. Tehát nagyon jó lenne, az, hogyha az ilyen nagy viták előtt ellenőriznénk a jogszabályalkotási javaslatok lehetséges hatásait. Ugyan itt is miről van szó, olyan nagyságrendek forognak itt kockán, amelyek nagyon fontosak, a 2020-as stratégiát nem támogatná ez a munka, ha nem végeznénk előtte független hatásvizsgálatokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, köszönöm a megjegyzéseket is. Hát nagyon sajnálatos, hogy ennyire kevesen vannak itt a szakbizottságból, mert ez az egyik legfontosabb témánk itt a napi renden. Én, ezt én elnökként mondom. Ugye a jogszabályalkotói munkánk kulcskérdése tulajdonképpen ez, a független hatásvizsgálatok témája. Tehát, hogy vajon tudjuk-e előre azt, hogy egy adott jogszabálynak milyen következményei lesznek, vajon megvizsgáljuk-e ezt előre? Az összes ilyen javaslat esetében én megpróbáltam ezt egyszer önmagam elvégezni, tehát megpróbáltam azt biztosítani, hogy egy adott jogszabály vitája előtt meglegyen a független hatásvizsgálat. Szerintem ezt a jövőben mindenképpen mindig meg kell tenni, és meg is kell vitatni a hatásvizsgálatot, de vitázni csak akkor érdemes, hogyha az emberek valóban átolvasták az anyagokat, és tudják, hogy mi lesz egy adott jogszabálytervezetnek az esetleges hatása. Az is előfordul, hogy mondjuk új ötletek felmerülhetnek, amelyeket érdemes megvizsgálni a parlament időnként nagyon jó javaslatokkal áll elő, máskor kevésbé, de soha nem tudhatjuk, soha nem tudjuk teljesen felmérni, hogy mi is lesz a pontos következménye a mi jogszabályi javaslatainknak. Megköszönöm mindenkinek, aki ebben a témában dolgozott. Még egy hozzászólói kérés van, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Tereza Giera kolléganőm nevében szólok. Őneki közlekedési és egyéb logisztikai gondjai vannak, tehát nem tudott ideérni, és arra kért, hogy ő a szocialista árnyék előadó, és arra kért, hogy kérek elnézést a nevében, nem tudott eljönni az, ölé, az ülésre, de a nevében akkor megköszönöm először is Csicseszter úrnak a munkáját. A kolléganom azt mondja, hogy mindig nagyon zökkenőmentesen zajlik az együttműködés, és olyan kompromisszumot sikerült elérni, amelyben a bizottság megtartja a kezdeményezési jogát, és csak kis százalékát biztosítja a szakértőknek. Ezáltal javul a jogszabályok minősége. A szakbizottságunk is nagyon jó munkát végzett. A kettes módosítóban megvédtük az integrált megközelítést, ami a független hatásvizsgálatokat illeti. Tehát ez azt jelenti, hogy a környezetvédelmi, szociális, egészségügyi és területi szempontokat kell mindig előre venni. A kollégáink felhívták arra is a figyelmet, hogy az átláthatóságról nem mondhatunk le. A frakció nagy része támogatja a hatástanulmány tervezetek vitáját, mielőtt még a jogszabály, az adott jogszabály vitája megtörténe. Köszönöm szépen, és visszaadom a lehetőséget a válaszra, mondja az elnök úr. Köszönöm, elnök úr, mondja Csicseszter úr, köszönöm először is a megjegyzéseket, és a konstruktív munkát a témában, és hadd csak egyet önnel, elnök úr, valóban nagyon fontos ez a téma a munkánkhoz. Hát megkockáztatnám, hogy mivel ennyire kevesen vannak itt, és hát köszönöm szépen, hogy ennyire bíznak a szerény személyemben, mint előadóban, hogy meglátjuk a munka eredményét holnap, hogy hogyan értékelik a kollégák holnap reggel a szavazásnál. De én remélem, hogy akkor kollégám is elégedett a módosítókkal, amelyeket összeállítottunk. Még a hivatalosan ezt nem erősítette meg, de talán Lucul többet tud, mint én. Egy-két dologra reagálnék. Jogos felvetések ezek, Rübi kollégám felvetései. Nagyon gyakran előfordul, hogy a plenáris ülésen szavaznunk kell, és bizony nem ismerjük a háttéradatokat, tényeket, nem ismerik az összes háttéradatot és tényt, ez nyilván elkerülhetetlen. A munkánk olyan módon folyik, hogy támaszkodunk kollégáinkra vagy más szakbizottságok munkájára a vélemény kialakításában, de az igaz, hogy a múlt heti szavazás az elmondható, a szülési szabadság kapcsolatos szavazás, ugye, ennek az eredménye az én hazámban komoly aggályokat vetett fel, költségvetési aggályokat, hogy most hogyan fogják a új rendelkezéseket finanszírozni. Éppen ezért lenne szükség a hatástanulmányokra, méghozzá független hatásvizsgálatokra nagyon kiváló munkát végezhet az Európai Bizottság, valóban kiváló munkát végez, de a bizottság munkáját a független hatásvizsgálatok tovább javítanák. Ezért remélem azt is, hogy a kollégáim holnap megszavazzák ezt a véleményt reggel méghozzá komolyabb nehézségek nélkül. Köszönöm szépen, elnök úr! Äh, Köszönöm szépen. Ha jól tudom, Madura kollega egyetetett a kompromisszumaival, egyetetett ezzel, és ezért holnap nem lesznek meg problémáink. Nos, akkor ezt a napirányi pontot le is zártuk, le is zárhatjuk az ülést ezennel, és hamarosan, hogyha itt van mindenki, akkor a ülést megkezdethetjük, de úgy gondolom, hogy ez egy pár ami beletelik, ami mindenkit lesz. Nem tudom, hogy a többiek mikor fognak idejönni.